my colleague Jean Artui. I would like to welcome... Nos, Jean Artui kollégámnak a nevében, hagy üdvözöljem a kettő jelöltet, mégpedig az ügyvezető igazgatói funkcióról van szó most. Illetve az ügyvezető igazgató helyettesről, Molterer urat és eh, Cánova asszonyt üdvözöljük az Európai Parlamentben E, mint e, tudják, e, átlátható kiválasztási rendszer eljárás történik. Mindkét pozícióra a parlamentet és a tanácsot kölcsönösen tájékoztatják a kiválasztási folyamatról, a titoktartási előírásoknak megfelelően, hivatalosan tájékoztattak bennünket, hogy az irányító testület Wilhelm Molterer és Ivana Canova jelölteket választottak ki Úgyhogy most a két szakbizottság együttes ülésen hallgatja meg a két jelöltet, illetve szavaz a kinevezésükről ezt követően. Mint tudják, hogy bevezető Eh, előadást hallunk először. Eh, Wilhelm eh, Molterer úr fogja először 5 percben bemutatni az elképzeléseit, és utána az előadós, az ernék előadók kérdéseket tehetnek fel. Mm, a parlament nagyon elkötelezett az FC rendelet gyors végrehajtása iránt, a parlament a rendeletet is javítani kívánta, és lehetővé akarja tenni, hogy az FC további befektetéseket vonzon Európa szerte. Nagyon fontos, hogy erős csapat irányítsa az a stratégiai beruházások alapját, mint társ jogalkotók, tehát részt vettünk ebben a folyamatban, és nagyon fontos számunkra, hogy sikerre vigyük azt. Úgy gondolom, hogy elkezdhetjük a munkát, azért beszélek lassan, hogy mindenki megérkezzen, és mindenki az első szavaktól hallhassa az ön mondatait. Motorer úr, azt gondolom, hogy elkezdhetjük. Üdvözöljük az Európai Parlamentben, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim, mindenek előtt jó estét kívánok, nagy öröm, hogy újra itt lehetek, és nagy megtiszteltetés, hogy engem eh, jelöltek az FSI eh, ügyvezető eh, igazgatójának. Hadd mondjam el, hogy milyen a múltam az osztrák politikában mezőgazdasági, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, pénzügyi miniszter voltam, illetve alkancellár, a pénzügyi válság idején 2007-2008-ban, aztán 2011-től mostanáig, mint az Európai Beruházási Bank egyik alelnöke működtem, és szintén foglalkoznom kellett ott is az európai válság kihívásaival. A kihívások óriásiak. Mindenek előtt az európai állampolgárok foglalkoztatását kell javítani, különösen a fiatal generációról van szó. A második cél fenntartható növekedésű perspektívát kell kialakítani az európai gazdaságban, és nagyon fontos, hogy a vállalkozások megerősödhessenek, illetve a beruházási szakadékot bezárjuk, mert a 2007-es évhez képest még mindig óriási a beruházás befektetés hiány. Átfogó választ kell adni, és ezt az európai beruházási terv oldaná meg. Ne feledkezzünk meg róla, hölgyem és uraim, hogy három pillérből áll Európa, ezek szorosan összefüggnek és egyaránt fontosak beruházás barát gazdaságot kell létrehozni tagállamokban és európai szinten annak érdekében, hogy az energia és a távközlés, számítástechnika terén egységes piac jön létre, az akadályokat elhárítsuk, a második dolog a reálgazdaságba való befektetések erősítése, ez azt jelenti, hogy jobban kell támogatni tanácsadással, illetve projektekkel a az Európai Bizottság részéről a beruházásokat, másrészt pedig mobilizálni kell a befektetési pénzeket. Erre szól ez az alap, az Európai Beruházási Bankon keresztül és az e IIF-en keresztül valósul majd meg ez a, az alapnak a működése. Mi a probléma jelenleg? Nem likviditási problémák vannak, a piac likvid. Hol vannak a problémák? Nos, a kereskedelmi bankok kockázatűrő képessége korlátozott, a közbefektetési kapacitás korlátozott, és a mm, közbefektetési képességek korlátozottak az EIF a kockázattűrő képességet növelni, és a rágazdaságba való befektetéseket erősíteni. Kulcsfontosságú, és nagyon örülök, hogy a parlamenti képviselők az EFSA rendelet kapcsán sikeresek voltak a 21 milliárd két dologot szolgál majd, az egyik a KKV 5 milliárdos EFN e keresztül való garanciája, ez a gerince az európai gazdaságnak, a második pedig az infrastruktúrális innovációs pillér, ahol 16 milliárdos támogatást nyújtunk, és az EBB-n keresztül valósul ez meg. Az elnök úr említette, hogy további 300 250 milliárdos befektetést tudnánk így multiplikátor hatásként bevonzani. Nagyon fontos előrelépés az az iránymutatás, amit ad a rendelet. Az ötös cikk például az addicionalitást egyértelműen megfogalmazza, a hatos cikk pedig a jogosultságot az addicionalitásnál, a kilencedik cikk pedig az általános célkitűzéseit határozza meg az f nak a tízes cikk pedig világos képet ad a arról, hogy milyen eszközökkel lehet a gyakorlatban megvalósítani, végrehajtani. Ez a rendelet új lehetőségeket ad a nemzeti bankok, nemzeti promóciós intézmények és platformok együttműködésére, illetve határokon túlnyúló projektek támogatását biztosítja, ami nagyon fontos az infrastruktúrális fejlesztéseknél iránymutatást ad a Beruházási Bizottságnak, amely az az irányító testület, amely eh, a döntéseket hozza a konkrét eh, projektek eh, garantálásával kapcsolatban az eredmények alapján, illetve a beruházási guideline alapján. Van egy beszámolási rendszer a bizottság felé, a parlament felé, ez kulcsfontosságú, és ahogy az elején is mondtam, eh, nagyon fontos az európai tanácsadó eh, eh, hub létrejötte a bizottságon belül. Az EFSA rendelet eh, tehát eh, egyértelmű iránymutatást ad az ügyvezető igazgató számára. Az ügyvezető igazgató felel természetesen az EFSA napi működéséért, a vezetés működéséért, az előkészítésekért, természetesen a lehető legjobb beszámolás előkészítéséért, és az ügyvezető igazgató felel az EBB és az EIF dolgozóival való a lehető legjobb kapcsolatokért, illetve a nemzeti bankok és promóciós intézményekkel való kapcsolattartásért is. Nagyon fontos a koordináció a beruházási hubbal, illetve az EBB e, projekttestületével. Nagyon fontos e, a hatékony kapcsolatok kialakítása a nemzeti e, kereskedelmi bankokkal, illetve határon túlnyúló projektek lebonyolítóival, az EBB meglévő projekt, termékeit fel kell használni. Nagyon fontos, hogy promóciós munkát végezzünk az Európai Bizottsággal és az EBB-vel együtt, annak érdekében, hogy az F-Site a piac is megismerje, ne csak a közberuházók, hanem a magánbefektetők is, hiszen ők éppen olyan fontosak, mint a közbefektetők. Természetesen nagyon fontos, hogy a beszámolási szabályokat már a kezdetektől kialakítsuk, és az, hogy kapcsolatba kerüljünk és maradjunk a legfontosabb érdekeltekkel, szerepvállalókkal, mindenkelt az Európai Parlamenttel természetesen. A bevezető szavaimat azzal zárnám, hogy az európai gazdasági helyzet sürgős javításra szorul, az európai állampolgár érdeke az, hogy a lehető legjobban és a lehető leggyorsabban elvégezzük ezt a munkát. Az EFSA nem csodaszer, de az egyik kulcsfontosságú eszköz, ami lehetővé teszi ezt a három pilléres beruházási terv alapján. Az EFSA sikerrevitele az én célom, az én kötelességem, ugyanakkor mély meggyőződésem, hogy az európai gondolkodásmód megerősítéséhez egy nagyon komoly hozzájárulás lesz ez. Végül pedig azt kérném az Európai Parlamenttől, hogy folytassák a vitát, és támogassák a jövőben is az f t hogy az EFSA megvalósíthassa ezeket a célokat a jövő érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor kettő percet kap az első kérdező. Komplimentál, komplimentál. Köszönöm szépen. Mindenk előtt szeretném üdvözölni a Költségvetési Bizottság elnökét, a jelentéstevőt, illetve a jelöltet, aki az irányító bizottsági funkciót hivatott betölteni. Tisztelt Molterer úr, ön tagja volt az EIB kormányzó hatóságának a tagja volt, és egy olyan tapasztalatra tett szert, amely nyilvánvalóan hasznos a stratégiai beruházások tekintetében, az FC keretében. Ugyanakkor lehetséges az, hogy az addicionalitás fogalmát mindez kicsit megzavarja. Az Európai Parlament annak a híve, hogy az FC ne ismételje meg azon tevékenységeket, amelyeket más intézmények végeznek. A funkciójájában mit tervez? Biztosítani fogja-e a teljes mértékű elhatározását az FCC-ek és függetlenségét? Köszönöm szépen. Mindenek előtt kristálytiszta a rendelet. Tehát az fc működtetni kell, és teljes mértékben rendelt értelmében. Másodszorban a befektetési bizottság, ahol 80 független tag van, és ők döntenek arról, hogy a garanciát hogyan fogadják el. Harmadsorban pedig úgy gondolom, hogy a nemzeti bankok és a magántőke bevonása új inputot ad, ami szükséges az fc ben amellett, ami már létezik. De igazából az addicionalitás jelenti azt, hogy magasabb a kockázat, de az is lényeges, hogy a magántőkét is bevonjuk, megvan a tanácsadó komponens, ahogy már említettem a vezetőmben, az a lényeg, hogy új termékeket hozzunk létre. De teljes mértékben a rendeletet követem. Köszönöm. Udo Bullman. Hallottam Majstadt urat ma délelőtt, és arról beszélt, hogy az ESZI rendelet mi mindent ért el. És azzal nyitotta a mondandóját, hogy miután látta, hogy mi történt, hogy az Európai Parlament mit tett hozzá a bizottság javaslatához, sokkal több bizalma lett, mint korábban ténylegesen nagyon sok a változás az eredeti tervhez képest, a bizottsági tervhez képest. Említette például a befektetési határidőket, a megfelelőségi kritériumokat, és nagyon sok mindent sikerült elérni, mondjuk úgy, hogy ellenállások ellenére. Tehát néha ellenállás volt, az Európai Beruházási Bank, a bizottság között. Tehát láttuk ezt az ellenállást az EFSI-vel szemben. Tehát az Európai Beruházási Bank az EFSI-ben inkább egy ilyen menedzselt lehetőségnek tartja. Tehát minden tiszteletem ellenére, amit az Európai beruházási bank régi gépezet alapján működik. És hogyan lehet egy új szellemet képviselni, hiszen bevittünk egy új szellemet a régi struktúrába. Ez, ez az alapvető kérdésem. Not a surprise for you as a real experience, parliament. Tehát eh, igazából eh, a parlamenti képviselő munkája az, hogy eh, az akadályokat leküzdje. És igenis, igazolhatom, hogy nagyon sokat elértek megerősíthetem. Ha összehasonlítják az eredeti rendeleti javaslatot a végeredményekkel, akkor nagyon sok mindent sikerült elérni. És nagyon sok pozitív dolog történt, tehát nagyon sok munkát végeztek még emellett. És természetesen, amit önök a jelentéseikkel tesznek, az nagyon fontos, de ez az átláthatóság része. Tehát ez az Európai Parlament szerepe. Hiszen itt, itt, itt van a demokrácia magva. Engem négy évre neveztek ki a menedzsment részévé. És a bank menedzsment tagjaként nagyon sok mindent változtatni kellett. Tehát természetesen az EIB egy olyan eszköz, amely fontos marad, és új kihívások is vannak. És én leszek az egyik ilyen őrző, házőrző kutya, hogy az eredeti rendelet szellemét megőrizzük, és hogy realitást tegyünk. A, az FC felelőse teljes mértékben az igazgató. Ott vannak a szakértők, és a szakértőknek igazából azt kell figyelembe venniük, ami a rendeletben van. Tehát akkor most nyomon követés. Köszönöm. Akkor most az árnyék előadók részéről, ott már Karasz a néppárt részéről. Elnök úr, Molterer úr, mindig ugyanarról szólnak a kérdések nem olyan fc t akarunk, amely egy Európai Beruházási Bank plusz. Tehát a kérdés lényege a függetlenség, másrészt pedig a garantált addicionalitás, hozzáadott érték. Még egyszer megkérdezem, milyen lépéseket szeretne igazgatóként tenni, hogy garantálja a hozzáadott értékeket, az addicionalitást? hogy igazából ne legyen business as usual az egész. A második milyen politikai, gazdasági, szabályzási kísérleteket lát az FC tekintve az első évben, és hogyan gondolja, hogy ezekkel a kihívásokkal felveszi a harcot? Az FC projektekre szánt pénzeket nagy részt privát befektetőktől várja. Tehát hogyan eh, látja a feladatát, hogyan tudja garantálni, hogy a projektek eh, igazságosan eh, elosztódjanak a tagállamokra, és ne csak néhány tagállamra korlátozódjon, ahonnan a magánbefektetők tőkéje jön. Az első kérdésre a válaszom. Nyilván, elnézést. Tehát itt, itt Igazából egy válasz a két összefüggő kérdésekre. Tehát Muraszan úr, köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot említenék, először is Molterer úr. Hogyan lépne fel az egyenlőtlen földrajzi megoszlás ellen? És hogyan akadályozná meg, hogy bizonyos régiókból ne legyenek túlreprezentálva országok. Ezen kívül olyan országok is vannak, ahol kevésbé fejlettek a pénzügyi piacok, és kevésbé fejlettek a pénzügyi eszközök. Tehát hogyan látja az együttműködést a nemzeti és a regionális hatóságokkal? Annak érdekében, hogy jobban érvényesüljenek a haszonélvezők érdekei. Harmadsorban szándékozik a döntésekben közvetítő szerepet játszani, vagy aktívan részt szeretne vállalni a döntés hozatalban. Tehát tudom, hogy igazából egyszerű többségi döntések vannak. Köszönöm. Igen. Először is Karasz úrnak. Számomra az EFSZÁJ működésének a kulcsa az, hogy az addicionalitást a rendelet alapján megvalósítsa a megfelelőség a jogosultsági szabályok alapján. Mit is jelent ez a piaci ö, kudarcok ö, orvoslása? aztán az EFSA eh, nélkül nem elérhető beruházások megvalósítása, aztán magasabb rizikóprofilú beruházások megvalósítása az EBB-hez képest, aztán a privát tőke e, megmozgatása, e, e, másrészt pedig technikailag megvalósítható projektek megvalósítása. Tehát igazából ez adja az iránymutatást a befektetési beruházási bizottság részére. És ahhoz, hogy a multiplikátor hatás kialakuljon, amiről most ugye a nyilvános vita folyik, kritikus fontosságú, hogy ezek a feltételek teljesüljenek. Közös érdekünk, hogy ezek a célok teljesüljenek. Másfelől, kulcsfontosságú az év első, második negyedévében a projektfejlesztés, projektfejlesztés, projektfejlesztés, mert ami az FC időszak első felében nem valósul meg projektfejlesztésként, az a második felében beruházásként is el fog maradni. A harmadik pedig a regionális megoszlás feltételeit tekintve úgy gondolom, hogy a rendelet világosan kimondja, hogy szektoronként és országonként sem lehet koncentrálni a pénzeket. Tehát egyértelmű, hogy az EFSI nem olyan stratégia, ami tulajdonképpen mindenre megoldást ad, és mindenütt ugyanúgy alkalmazzák. Nagyon rugalmasnak kell lennünk. Például vannak nemzeti promóciós bankok, vannak más országban ez promóciós intézetek, különböző platformok, más országokban inkább a határon túlnyúló projektekkel kell foglalkozni, tehát rugalmasnak kell lennünk, mert a piaci igények országonként eltérnek majd. Molszen úrnak ezt válaszolnám, a regionális megosztást a beruházási platformnak és a projekttestületnek kell eldöntenie a platform készen áll arra, hogy nagyon hamar megállapodást írjon alá a tagállami partnerekkel, és megkönnyítse így a beruházásokat, a befektetéseket. Tehát nem csak beruházás könnyítő szerepünk lesz, hanem proaktívan kívánok majd eljárni, erről gondos, gondos, biztosítotok mindenkit akkor úgy haladjunk, hogy másfél percben tehetjük fel a kérdéseket, és két és fél percben kapjuk a válaszokat, különben kifutunk az időből. Eider Gádiel Zábál asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, Malterer úr. Nagyon konkrét kérdéseim lennének kettő darab. Ön a függetlenségről beszélt ezen beruházási bizottság kapcsán, nevezetesen azon döntések meghozatalakor, amelyek majd ráhárulnak. Ugyanakkor az a kérdésem, hogy minden, miként módon milyen módon képzeli el a kapcsolatát ezen beruházási bizottsággal? Hogy lehet biztosítani azt, hogy ne legyenek olyan ágazatok, annak, amelyek teljesen kimaradnak a látó körből. A második kérdésem pedig az alap működtetésére vonatkozik. Az egyik nagy kihívás az, amelyel szembesülnek a vállalkozások. Azok a vállalkozások, amelyek szeretnének majd pályázni, ezek már élesztik is a számomra, hogy jelentkeztek az alapnál, és gondolom nem lepődik meg ezen a fejleményen, hogyan lehet garantálni azt, hogy a KKV-k valamennyike hozzáférjen könnyeden ehhez az alaphoz. Ferreira asszony? Köszönöm, hogy eljött. Említette, hogy az Európai Parlament lesz az egyik testület, amely őrködik majd az önök működése felett de az EBB-vel még nem sikerült intézményközi megállapodásra jutni. Ez kérdéseket vet fel, hogyha önt megerősítik, akkor hogyan látja az intézményközi megállapodást, ahogy például az LKB-val kötöttünk ilyen megállapodást. Második kérdés, eddig nem kaptuk meg a lehetőségét annak, hogy őrködhessünk a működésük felett. A hatos cikk az intézményközi megállapodásban az LKB-ban azt mondja, hogy az Európai Parlament minden információt megkap, ön a menedzsment része. Elnézést, hogyha ennyire keményen fogalmazok, hogyha egyetlen jelöltet ajánlanak, aki ön, akkor ebbe nekünk nincs beleszólásunk. Más felől az EBB alapszabályában van egy 48-as jegyzőkönyv a szociális és területi kohézióról az EBB. Úgy gondolom, hogy nem tartotta be ezt. Mi a garancia arra, hogy ön befogja majd, amikor ön az egyetlen jelölt? Molterer úr. Mindenek előtt a rendelet egyértelműen kimondja, hogy az ügyvezető igazgató elnökli a beruházási bizottságot. A rendelet azt is kimondja, hogy szavazati joggal rendelkezik ott, az ügyvezető igazgató helyettessel együtt készíti elő a befektetési bizottság napirendjét, és a befektetési e, bizottság e, nem késlelteti a döntést, hanem e, érvényesíti a döntéseket, jóváhagyja azokat. Második dolog, hogy lehet az f t felügyelni, az EBB-n keresztül, illetve a nemzeti promóciós testületeken keresztül. És nagyon érdekes, hogy a tanácsadó platform és az egyik belépési pont az EFSAI-hoz, és amit említettem is, a promóciós gyakorlatot együtt kell majd az EBB-vel megvalósítanunk, hogy a cégek és a bankszektor megismerjen bennünket. Ami a megállapodásokat illeti, a parlament és az EBB még a titoktartási megállapodásról egyeztette, ez nagyon fontos. Én a tárgyalásokon nem veszek részt, de tudom, hogy még zajlanak a tárgyalások szeretném világosan leszögezni, hogy a bank menedzsmentjének augusztus végéig voltam a tagja. Amikor meghirdették ezt az állást, Rögtön feltettem a kérdést az Etikai és Összeférhetőségi Bizottságnak, hogy amennyiben jelentkezem erre a tisztségre, akkor mit tegyek, és az etikai bizottság az EBB-nél egy sor feltételt támasztott, ezeknek mind megfeleltem semmilyen döntéshozatalban nem vettem részt az EBB-nél azóta, ez kristálytisztán egyértelmű. Harmadik dolog, az EBB egy csomó feladattal foglalkozik, külső kölcsönzéssel is foglalkozik az EU-n kívül, aztán az RSSF-fel, stb. Tehát az EBB számára szokványos feladat, hogy újabb és újabb mandátumokat vállal fel. Nem újdonság, ez egy kiegészítő mandátum világos szabályokkal, és úgy gondolom, hogy az EBB a kohézős szakpolitikának a kiegészítője. Köszönöm, most akkor az ECR frakció következik. Ashcroft úr, nem? Ki ki szeretne még hozzászólni az ECR-től? Nem kötelező természetesen. Hmm, nem. Akkor az ALDE frakció következik, Nils Torvalds. No. Oké. Okay. Nem? Akkor Tremósa, Parcels úr? Um, just two questions in one minute. Egy percre összesűrítem a kérdéseimet. Itt az FC tekintetében két prioritásunk van. Sikerült elérnünk egy európai hatékonysági vizsgálatot. De bizonyos tagállamok itt ebben a szokásos ügymenetet látták, a business as usual-t, tehát valószínűleg nyomás lesz, hogy a lehető legtöbb hozzáadott értéket hozzuk ki ebből a dologból. A második prioritás pedig az, hogy a végleges szövegben az európai hálózatoknak is prioritást adtunk, tehát az ide történő befektetéseknek energia, közlekedés, szállítás, mint öt évvel korábban. Néhány tagállam nem hajlandó társfinanszírozni az Európai Unióval együtt ilyen projekteket. Köszönöm. Köszönöm. Depré képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelölthöz fordulnék nagy érdeklődéssel olvastam az életrajzát, legalábbis azt a változatot, amelyet a kézbe kaptuk. Kettő észrevételem lenne ezzel kapcsolatosan. Szakma életében, 35 éven, vagy 25 éven, vagy 20 év keresztül mezőgazdasággal foglalkozott. Tehát egy szakmának a hitvallója nyilvánvalóan és aztán látom, hogy egy bizonyos párthoz is tartozod. Na most, ha tegyük föl, hogy semmit nem tudnék egyebelt, és egy átlag állampolgár lennék, akkor az az ö, konkrét szakma embere, illetve annak a konkrét pártnak az embere, amelyek most megjelenik előttünk, ö, hogyan válik szava hihetővé, hát láttam azt, hogy ugye mi az előírás a szakmája, illetve a, a, az EFSZ-vel kapcsolatosan, azt látjuk a hetedik bekezdésnek a kilences tételében, hogy teljes függetlenségben kell, hogy meghozza a beruházó bizottság a döntéseit és a különböző szervezeti megoldásokat úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy az operatív működés függetlenség szellemében működjön. Hogyan képzeli el ezt a függetlenséget a működés szempontjából kérdezem? First of all, this Mindenek előtt ez az európai hatékonysági vizsgálat, ez nagyon fontos. Igazából az eredmények mérésének a legfontosabb eszköze. És ez az eredményjelző tábla pedig pontosan megmutatja, hogy a befektetések eredményesek voltak-e vagy nem. És ismétel, megismételném, hogy 8 független tagról van szó, tehát nem a tagállamok nevezik ki őket, hanem az irányító bizottság választja ki. És világos üzenet van, a rendelet világosan leírja. És én biztos vagyok benne, hogy a tagok pontosan tudják, hogy milyen európai hozzáadott értéket hozhatnak létre. Másodszorban a hálózat, infrastruktúra, szerintem ez az egyik kulcseleme az EFSZ-nek. Tehát amit a piacról hallok, amit a piactól látok, az energiahálózat tekintetében van igény, klasszikus infrastruktúra tekintetében is van igény, tehát például a szélesavú internet tekintetében is van igény, és a határokon átnyúló infrastruktúrák eh, ért is van igény. Tehát például a Katály nem biztos is eh, nagyon aktív ebben a tekintetben. Tehát eh, látom, hogy ezek az elemek a kulcsfontosságúak. Másodszorban, igen, a hátterem, a mezőgazdaság is büszke vagyok rá. A képzésemet itt kaptam, és mezőgazdasági miniszter is voltam. Így szolgáltam a mezőgazdaságot. De ez nem azt jelenti, hogy csak a gazdákért vagyok felelős. A képviselők, az osztrákok is fogalmaznak meg ilyen ajánlatokat, hogy egy országért felelős, és pont, kész. A mezőgazdaság a gazdaság része, és marad is. évek során az Európai Beruházási Bankban az volt, őszintén szólva, hogy eh, vannak olyan területek, ahol a politika számít. Igenis, vannak területek, ahol a politika hat. És az FC is egy ilyen terület. Tehát tényleg eh, itt a, a szubstancia számít. Én nem rejtegetek semmit. Igen, van politikai hátterem, igen, van gazdasági hátterem is, mezőgazdasági hátterem. És most különféle felelősségeim is voltak az életben, most is van egyfajta. És ennek lehetségesnek kell lenni, a politikusok számára is. Köszönöm. Elnézést. Volt egy eh, kérdés, a 9-es szikre, majd arra visszatérek, majd visszatérek rá. Köszönöm. Most a GUE nevében. Ki az első? Fábio De Mázi. Jó estét kívánok, Molter úr! Jelezte néhány interjúban, hogy a PPP nagyon fontosnak találja bizonyos befektetések tekintetében. Abban van egy helyzet, és tudjuk, hogy a közfinanszírozás mennyire szűkös éveket él át. Bizonyos befektetések PPP formában valósulnak meg, de a német számbevőszék kijelentette, hogy néha ez nagyon drága az adófizetők számára hiszen a befektetők általában azzal számolnak, hogy hamar megtérül a pénzük, és szeretnék rákérdezni a projektekre is, amelyek véget értek, tehát befejezték a trilógust is. Hogyan látja a befektetések szintjét eddig? Tehát mennyire valósultak meg? Tehát működnek, pályán vannak a befektetések, és milyen olyan projektek vannak, amelyek úgy néznek, hogy nem sikerülnek? Tehát melyek azok a projektek, amelyek nem sikeresek a tagállamok számára, és hogy ezek helyett mit lehetne betenni? Köszönöm. I don't see other... Nem látok egyéb gú és felszólós, akkor átadom a válaszra a szót. A PPP-ről szólva, egy lehetőség, hogy a befektetéseket strukturáltan finanszírozunk egyfajta lehetőség. Amit én elkerülnék, az az, hogy fekete-fehér vitát tartsunk a PPT-ről. Vannak olyan PPT-k, amelyek nagyon jól működtek, és vannak olyan PPP-k, amelyek egyszerűen nem működnek. Ez az én megközelítésem. Mi a jobb megoldás? de hogyha az EFSZ-t élettel akarjuk megtölteni, és azt akarjuk, hogy vonza a magántőkét, akkor a PPP modellt is használni kell, mint egy modellt, hiszen ezzel oda lehet vonzani a magántőkét. És főleg Németországban ismerem, hiszen korábban eh, a németországi üzleteket voltam felelős, és eh, például itt említette a Német Szövetségi számbevőszéket, és a pillanatnyi német kormány is opciónak tartja a PPP-t. De mindig felmerül a kérdés, hogy melyik a legjobb opció. Tehát, hogyha PPP oké, okay, akkor rendben van, legyen, de ha nem, akkor keresünk más modellt. A másik, a raktározás, tehát olyan információm van, hogy beindult, úton van, tehát tudjuk, hogy a befektetési bizottság most pillanatilag a garanciát validáltatja, és a beruházási bank pedig eh, projekteket javasol. Tehát például az energia tartozik ide a raktározás, az energia hatékonyság, a szociális lakhatás kérése, kérdése, amelynek hosszú távú kihatásai is lehetnek például a menekültválság megoldásában. Lehetne ez is egy ilyen példa. De ahogy már említettem, ott már Karasznak is, kulcsfontosságúnak tartom, hogy folytassuk a projektek előkészítését. Tehát fáradozzunk a projekteken, hiszen ez, ez még mindig egy olyan téma, amit tovább kell fejleszteni, tehát az állami és a magánprojektek. A 2014. decemberi lista igazából csak egy jelzés volt. És kristály tisztán mutatta, hogy még hol vannak hiányosságok, állami és magánrészről is. Köszönöm. A zöldek nevében Ernest Maragall, nem? Nem. Akkor úgy is jó. Köszönöm, önök úr, Molterer úr, már a nyáron volt lehetőségem, hogy a regi szakbizottságban kérdéseket intézhessek önöknek, hogy a szociális befektetések milyen szerepet kapnak az EFSI-ben és hogy igazából a Európa 2020 tekintetében ez hogy néz ki. Akkor egy kicsit megkerült a válasz, de remélem, hogy most egy kicsit konkrétabb is lesz. FC igazgatóként konkrét válaszokat szeretnénk öntől kapni. Tehát, hogyan szeretne hozzájárulni az ön funkciójában ahhoz, hogy biztosítsák, hogy az Európa 2020-as nak nem mondjanak ellent az EFSI céljai, és beszélt a klímaváltozásról is, hiszen ön is volt környezetvédelmi miniszter Ausztriában. Hogyan szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a területi kohézió Európában a befektetések talaján növekedjen? Tehát például az ILO-nak van egy tanulmánya, amely egyértelműen kijelenti, megállapítja, hogy az FC akkor tudja a maximális hatását kifejteni, hogyha olyan régiókba fektetnek be, ahol magas a munkanélküliség és a szegénység. És a tagállamok ezt összeköthetik a munkaerőpiaci intézkedéseikkel is. Hogyan szeretné elérni, hogyan szeretne aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy a kiválasztott projektek tényleg környezet és szociálisan is barátok. Köszönöm. Bász Eichhout. Thank you, Mr. Moltera. Köszönöm Moltarár úr, és köszönöm szépen a bevezetőjét. A parlament számára az EFSA az egyik nagy prioritás a beruházások javításánál, ön ezt tudja, ugyanakkor azt is tudja, hogy a parlament időnként kritikus volt az EBB elszámoltathatóságával, átláthatóságával kapcsolatban, úgyhogy nagyon fontos számunkra mind a kettő, az átláthatóság és az elszámoltathatóság, Mindkét szempontból az f nak jobban kellene teljesítenie, mint az EBB-nek. Két konkrét példát is mondanék, hogy az EBB-vel kapcsolatban a parlament mit bírált. A Castor spanyolországi gázkészletezés volt az egyik, a másik pedig a Mestre infrastruktúrális projekt Olaszországban az EPP nagyon kritikus jelentéseket fogadott de az EPB sosem reagált ezekre. Azt kérdezném, hogy az EFSAI miként fog jobban működni, amikor a parlament rákérdez ezekre, és még egy kérdést tennék fel, ezeket a projekteket is beviszik-e vajon majd az FSI-ba vagy FC-be? Mi lesz a különbség az EBB és az FSI között? Köszönöm, Moltorer úr. Mindenek előtt. Ez a rendelet megadja a választ az ön kérdésére is a szektorok szerepelnek benne, és a szociális infrastruktúra nyilvánvalóan része ennek, szociális lakások, oktatás, képzés, szaktudás fejlesztése nagyon fontos, úgyhogy az infrastruktúra, szociális infrastruktúra mindenképpen része lesz az EFSZ tevékenységének. Melyek a kritériumok? Most megint csak megismételhetem, amit már mondtam nézzék, hogy mit értek el a parlament részéről a scoreboard, az eredményező tábla vonatkozásában. Itt nem egyszerűen a projektnek a technikai életképességéről van szó, hanem az EU szakpolitikai célkitűzésekről, például a szociális hatásáról egy projektnek. Az eredményező tábla pontosan mutatja és iránymutatással szolgál a befektetési bizottság számára, és az eredményező tábla a gazdasági, szakmai kérdésekkel is foglalkozik, de olyanokkal is, mint amit most említett. Az eredményező tábla úgy gondolom, hogy nagyon nagy kihívás, ugyanakkor egyértelmű irányjelzést is ad. Ami a kohéziót illeti, már említettem, hogy régiónként más módon, országonként más módon kell a projekteket támogatni, és mindenképpen kötelező számunkra, hogy elkerüljük az országonkénti koncentrációt. Nem szabad azzal a feltételezéssel élni, hogy mindenhol alkalmazható ugyanaz a módszer. Hát például Portugáliának mások a szükségetei, mint Finnországnak, csak hogy példát mondjak, egy szektor különbözik egy másik szektortól. Van olyan ország, ahol fejlett a tőkepiac, vannak olyan országok, ahol nem léteznek tőkepiacok. Na, katalizátor itt sokkal fontosabb lehet. Nemzeti ö, promóciós bankok léteznek egyes helyeken, máshol csak most épülnek. Tehát nagyon fontosak az eltérések a láthatóság tekintetében. A rendelet itt is egyértelműen kimondja, hogy beszámolási rendszer érvényesül egyfelől, másfelől ö, <clears throat> konkrétan megvan van hogy kinek kell a feltett kérdésekre válaszolni. Az EFSA-nál az ügyvezető igazgatónak kell válaszolni az Európai Parlamenttől érkező kérdésekre, úgyhogy kristály tiszta számomra, hogy ezt kell csinálnom. Nem csak azért, mert ez kötelezettségem, hanem természetes az, hogy egy ilyen fontos európai intézménnyel együtt kell működni az Európai Parlamenttel. Nem tudok arra válaszolni, hogy a Castor Mestrére az EBB fog-e válaszolni. Tudom, tisztában vagyok vele, hogy van egy ilyen probléma, de a mi részünkről az ügyvezető igazgatónak a parlament kérdéseit meg kell válaszolni mindenképpen. Köszönöm, EFDD, Márko Cánni. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az addicionalitásnak a kérdéskörére. Nagyon fontos kérdéskörről van szó, és erről rendelkezik a rendelet saját maga is. És nyilvánvaló, hogy a az ügyvezető igazgatónak, illetve a beruházási bizottságnak feladata szabatolni ennek a tevékenységnek a függetlenségét. Azt láttam, hogy az EIB az utóbbi időben, hogyan is mondjam, többé-kevésbé informálisan jóval hagyott projekteket, amelyeket az FCI garancia alapjából lehetne megfinanszírozni. Na most ezen projekteket nyilvánvalóan ön ismeri az EIB-ben betöltött igazgatói funkciójából adódóan. Na most miről is van itt szó? Partnerségekről, regionális bankokkal, vagy helyi bankokkal? például a Credito Tentrino-ra gondolok, vagy a Buket Pakensáfra gondolok Németország esetében, ezekről nem találtam információkat. Tulajdonképpen hagyományos tevékenységekről van szó, amelyeket simán lehetne finanszírozni a már létező EIB programok keretében. A személyes véleményére vagyok kíváncsi, hogyan látja ezeket a projekteket, és ön, mint főigazgató, illetve hát majd ügyvezetői igazgató adott esetben, hogyan fogja tudni majd biztosítani az addicionalitást, és ez az addicionalitás hogyan nyilvánul meg? Úgy tűnik, hogy hiék nagyon gyorsan csatlakoznék a transzparenciára vonatkozó kérdésre, alapvető tényezőről van szó véleményünk szerint, figyelembe véve az, hogy ez az alap fog majd szolgálni arra, hogy finanszírozzanak nagy beruházásokat, és a transzparencia így mondjon felmerül kihívásként, hogyan lehet majd biztosítani a különböző pályázatoknak, pályáztatásoknál, illetve alpályázatoknak az esetében. Nagyon sok nehézséggel szembesültünk a korábbiakban, nehezen jutottunk információkhoz, és úgy gondolom, hogy ha előzetesen már a tájékoztatást biztosítani lehetne, akkor el lehetne kerülni különböző félre siklásokat, és a, a transzparencia így módon lehetne. Mindenek előtt teljes mértékben egyetértek az addicionalitással, hogy ez az egész dolog lényege. Ahogy már említettem, a már meglévő termékek mellett, magas kockázatú termékek mellett. Ez egy hozzáadott dolog. A Európai Beruházási Bank alelnöke voltam augusztus végéig. És akkor le kellett mondanom, és a döntéshozataltól már korábban eltávolodtam a pályázatom előtt. Tehát akkor már nem voltam döntéshozó pozícióban. A dolog igazából az európai gazdaság, az európai polgárok érdekében áll. Gondoljunk bele, hogy milyen időzítése van a dolognak. Hiszen július 22-én született meg a rendelet az EFSZ-ről, és önök és a bizottság minket kerestek meg, az Európai Beruházási Bankot, hogy kezdjük el a dolgot, még mielőtt a befektetési bizottság a összetétele megszületett volna. Tehát ez egy EIB projekt, ahol a bizottság dönt a garanciák validációjáról. Egyetértek, hogy az FC-nek tovább kell fejleszteni a termékeket. Tehát e, itt e, már említettem a tőkét. Tehát nagyon fontos része egy új terméknek a kockázatmegosztás is része. És például a mikrofinanszírozás is nagyon lényeges lehet a projektek finanszírozásában. Tehát itt elkezdjük a raktározás, de még nem vagyunk a végén. Meg kell néznünk, hogy a nemzeti pénzügyi intézetek hogyan járulnak hozzá. A EIB már a parlament kérésére is megkezdte ennek a vizsgálatát, de a lényeg az az, hogy az FNIS ne, le, FC ne legyen egy business as usual. És a, az átláthatóság tekintetében pedig figyelben kell venni a rendeletet. Tehát önök a döntéshozók, önök hozzák a jogszabályokat, és engem ezek kötnek. A ügyvezető igazgató betartja azokat a kötelezettségeket, amelyeket önök hoznak. Tehát meg vagyok győződve róla, hogy az együttműködés kulcs eleme a sikernek. Köszönöm szépen! Most az ENF nevében, igen, nem látok kollégát az ENF-től, akkor most néhány végső megjegyzésre átadjuk a szót Molter úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon nyílt és gyümölcsöző vitát, hiszen észrevettem, hogy hol vannak a lényeges pontok, hol vannak azok a pontok, amelyeket a parlament különösen fontosnak tart, és különösen fontosnak tart majd a tárgyalások során is. Tudom, hogy a parlamentnek érdekei vannak, konkrét témái vannak, teljesen tisztában vagyok ezzel. Amit említettem, az az, hogy mi az FC és az FC vezetése mindent megtesz a sikerért, amire szükségünk van, az az önök segítsége, az önök támogatása. Nem egyirányú utcáról van szó, kétoldalú kommunikációról van szó. És az Európai Parlament társfelelős abban, hogy az FC az európai polgárok érdekét szolgálja. Köszönöm szépen! a meghallgatást, köszönöm szépen a válaszait, most pedig áttérünk Iliana Canova. Nagyon szépen köszönöm Roberto és Iliana Canovát szólítom akkor, hogy csatlakozzánk hozzánk az elnökségi pulpitushoz. A steering board adta meg, azt mondjam, az ön nevét, és ön a hivatott arra, hogy az ügyvezető igazgató helyettesi funkciót töltse be. Öt percet tudunk önnek adni, hogy bevezesse a dolgokat, és hát kérem, foglaljon helyet. Öni a szó a bevezetőre. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm, hogy eljöttek ma este, és meghallgatnak. Kihívás lesz eh, számomra, hogy eh, Molterer úr után eh, szólok. Fontos, hogy ne ismételjem meg mindazt, amit ő is elmondott már az ismertetőjében. Mindenek előtt engedjék meg, hogy kifejezésre jutassam, hogy milyen nagyra értékelem az önök által az EFSZÁJ létrehozásában elvégzett munkát. Tényleg le vagyok nyűgözve, hogy mekkora munkát végeztek. Szorosan követtem, hogy ilyen rövid idő alatt a parlament milyen komoly részt vállalt, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel adózom ennek. Megtiszteltetés és privilégium, hogy itt lehetek most ügyvezető igazgató helyettes jelöltként. Röviden hadd mondjam el, hogy mivel foglalkoztam eddig. Hosszabb távon is fejlesztési banki tevékenységgel foglalkoztam, több mint 12 évet töltöttem egy az EBB-hez nagyon hasonló banknál, az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Banknál, ahol eh, az erőfeszítéseimet eh, olyan szektorok fejlesztésére fordítottam, amelyek az FSI rendelet eh, lényegét képezik, az új EU tagállamokról van szó, amelyek kevésbé fejlettek. Nagyobb kockázatú projekteket finanszíroztam, az FSI-nál is ez lesz a lényeg, úgyhogy úgy gondolom, hogy az EBB meglévő képességeit jól tudom majd kiegészíteni, és sikerevihetjük így a jövőben ezt a projektet. Az életrajzomból láthatták, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy kétszer is kisegíthettem az országomat válsághelyzetben. Először az Európai Strukturális és Befektetési Alapok kezelésével foglalkozó miniszterelnök helyettesként, és ügyvezető kormányban dolgoztam láthattam, hogy milyen nagy kihívás a válság az olyan országok számára, amelyeket súlyosabban érintett, a magánszektor számára pedig a gazdasági volatilitás, a szabályozási bizonytalanságok. Én tudom ebből a tapasztalatból, hogy az EFSI nagyon komoly változást jelenthet az Európai Unióban, de csak akkor, hogyha megfelelően hajtják végre, alkalmazzák. Mit is értek ezzel? Az EFSAI garancia olyan projekteket segíthet, ahol addicionalitási feltétel érvényesül a rendelet alapján, illetve ahol egyértelmű, hogy az európai növekedés, versenyképesség, munkahelyteremtés szempontjából hozzáadott érték keretkezik. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne engedjük meg a túlzott szektorális vagy területi koncentrációt, és látom, hogy önöket is saggasztja ez. A norm nagyon fontos szerepet játszik majd abból a szempontból, hogy gondoskodjunk róla, hogy a projektek jól előkészítésre kerüljenek, nem csak azokban a tagállamokban, ahol megvannak a képességek, hanem ott is, ahol szükség van segítségre a színvonalas projektek felépítéséhez. Ahogy Molterer úr is mondta, az EFSA egy széleskörű terv része Európa számára, és a tagállamok politikai szándékán is múlik majd az, hogy a privát szféra beruházásainak akadályait elhárítsuk. hárítsuk. Az f teljes mértékben működőképessé kell tenni, nagyon fontos a beruházási bizottság tagjainak kinevezése, az elkövetkező két hónap során várható az, hogy a befektetési bizottság nyolc tagját kinevezik, aztán egy néhány működési iránymutatást is ki kell alakítani, és az EFSAI, EBB illetve EBA felé való kapcsolatait is rögzíteni kell. Ahogy Molter erről is említette, erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a magánszektor jobban átlássa, hogy az EFSA milyen lehetőségeket nyújt magán cégek is legyenek projekt promóció végzői az EFSI alapján. Hogyha ügyvezető igazgató helyettesé neveznek ki, akkor meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy nyílt együttműködés és párbeszéd alakuljon ki a partnereinkkel, az Európai Bizottsággal, Európai Parlamenttel nagyon fontos aspektusa lesz a munkámnak a koordináció az EBB-vel, de itt most abba is hagyom, és majd válaszolok a kérdéseikre. Nagyon szépen, köszönöm, azt köszönöm, nyilvánvalóan lesz még ideje, hogy kifejtje ezeket a kérdéseket, akkor, amikor válaszol a kérdéseket. Két percben megadom a szót José Manuel Fernándeznek. Köszönöm szépen, elnök úr, mindezek előtt üdvözlöm a jelöltet. Ezt mondanám, hogy az életrajza nagyon impresszív életrajz. Látom, hogy nagyon sok funkciót töltött be, különböző nemzetközi banki, illetve pénzügyi intézmények, illetve a struktúrális alapok témájában. Nagyon fontosra tartjuk, hogy szinergiák alakuljanak ki a struktúrális alapok és az EFSI tevékenységek között ez teheti lehetővé azt, hogy különböző beugrázási platformok kellő módon működjenek. Hogyan kívánja előmozdítani a szinergiát ahhoz, hogy a területi egyensúlyt lehessen biztosítani a beruházások körében. Hogyan fogja felhasználni a tapasztalatát azért, hogy az addicionalitást, a kiegészítő jelleget, a szinergiát lehessen biztosítani a beruházási alap és a Juncker terv között, legalábbis így szoktuk ezt hívni az EFSZ-t. Köszönöm szépen, két perce van, két és fél perc egészen pontosan, hogy válaszoljon, és azonnal kérik a jelentés tevők a válaszát, azt kérem, hogy ne összecsoportosítva, összegyűjtve válaszoljon. I do believe that there is a great... Köszönöm. Köszönöm. Nagyon fontos, hogy az FC és az ESZI között legyen komplementaritás. Tehát azok az országok, ahol az FC nem valószínűleg fedi le majd az országok befektetési szükségletét, tehát ezekben az országokban kiegészítő társfinanszírozásra is szükség van. Tehát itt főleg stratégiai és infrastruktúrális projektekről van szó, de kisebb projektekről is. És itt a strukturális alapok átvállalhatják a kockázatot más befektetők is megjelenhetnek, nemzeti fejlesztési bankok, magánbefektetők, az Európai Beruházási Bank. Tehát itt különféle finanszírozás képzelhető el. És az FC vállalná át itt a legkockázatosabb részt. Köszönöm szépen, asszonyom. Udo Bulmáni a szó. Két percben. Welcome, uh, madam. Köszönöm, üdvözlöm, Szanova asszony. Az EBRD-nél dolgozott, és igazából ez egy együttműködő, de igazából konkurens intézmény is. Tehát ez nem feltétlenül akadály, esély is lehet, friss érvekre, hogyha megnézi, hogy milyen gyakorlata van az Európai Beruházási Banknak a projektek kiválasztásánál, rangsorolásánál, és megnézi, hogy milyen új kötelezettségvállalásokat tartalmaz a rendelet, akkor mit gondol, mi a fő különbség? Tehát mit kell máshogy csinálni az új rendelet értelmében? És hogyan értelmezi ezt az eredmény hirdető rendszert? A politikai projekt mix esetében, illetve a projektek földrajzi szétoszlás, szétosztásában de van egy kettes számú melléklet a rendeletben, amely lehetővé teszi az irányító bizottságot, hogy projekt keveréket alkalmazzon, és hogy iránymutatókat is létrehozzon. Itt bizonyos viszonyok esetére milyen feltételeket javasolna, hogy az irányító bizottság ezt alkalmazza az ipari, szektorális és földrajzi szétosztásnál. Köszönöm. Teljes mértékben igaza van. Az Európai Beruházási Banknak késznek kell lennie arra, hogy végrehajtsa a magasabb kockázatú projekteket is, hát a magasabb kockázat az az, hogy magasabb, mint amit a befektető általában vállal. Teljes mértékben tisztában vagyok ezzel a követelménnyel, és teljesen tisztában vagyok azzal is, hogy lépések születnek, hogy a rendelet megvalósuljon a saját tapasztalatomat is szeretném majd felhasználni, hogy aktívak vagyunk, és a kockázat profilban pedig le vannak írva az esetek. Tehát most nézzük a követelményeket. Nagyon dinamikus környezetben élünk. Nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogyha elkezdünk dolgozni, hogy megfigyeljük, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és hogy bizonyos iránymutatókat átalakítunk, hogy jobban megfeleljenek a létező piaci viszonyokhoz. És szerintem az Európai Beruházási Bankban is nagyon rugalmasnak kell lenni, és nagyon figyelni kell, nagyon szorosan figyelemmel kell kísérni a piac változásait. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig adjuk meg a szót a Shadow Raportőnek, az árnyék jelentéstevőknek, akik tandemként fogják feltenni a kérdéseiket, mégpedig kettesével tehát frakciókan, másfél percben személyenként, ott már Kárász hallgassuk meg először. Szalova. Szalova asszony, örülök, nyíltan kijelentem, hogy nem a beruházási banktól és nem az Európai Bizottságtól jön, másfajta tapasztalatai vannak. Az EBRD-ben gyűjtötte tapasztalatait, és egy olyan alapért volt felelős, amely infrastruktúrális alapokért volt felelős. Volt Londonban, korábbi Jugoszláviában, Bulgáriában, és most itt van. Felteszem a kérdést, hogy milyen tapasztalatai vannak a operatív munka tekintetében. A második kérdésem pedig az, hogy az ügyvezető igazgató az EFSI rendeletben nem kerül leírásra, hogy milyen feladatai vannak. Tehát hol látja az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató feladatait, és miben látja a munkája fő prioritásait? Monsieur Muresson. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Canova asszony összefügg a kérdésem ott már Karasz kérdésével, tehát a, hol vannak a felelősségei, milyen felelőssége van, és mi, le, mi lesz a saját felelősségi portfóliója, vagy pedig a ügyvezető igazgató milyen felelősségeket delegál át önre. A második kérdésem, tehát milyen stratégiát, milyen prioritást választan abban a tekintetben, hogy az ESZI és a, arról szóló ismereteket elterjessze, hogy széles körben ismerté váljon ez az új rendszer, főleg a potenciális befektetők körében. Canova asszony, köszönöm szépen. Tehát, hogy milyen tapasztalatot gyűjtöttem bankárként, szerintem az nagyon releváns abban a tekintetben, amit az FC kell, hogy majd létrehozzon. A projektjeinkben a gazdasági fejlődéshez került hozadott érték azokban az országokban, ahol stratégiai infrastruktúrát fejlesztettünk, energiahatékonyságot, vidékfejlesztést, és nagyon gyakran innovatívabb megoldásokat kellett kidolgoznom, amelyek nagyon hasonlítanak az FC struktúrájához. Tehát mozgosítani kellett az állami forrásokat, és be kellett azonosítani magánbefektetőket is. És ebben a tekintetben, tehát nagyon kényelmesen érzem magam a jelenlegi helyzetemben. Az évek során szerintem sikerült hozzájárulnom sikeres projektekhez. Azok a finanszírozott projektek, ahol magasabb a kockázati tényező, mint a jelenlegi EIB-s eseteknél örülök, hogy megoszthatom az EIB-vel is a tapasztalataimat, hiszen eszmét cserélhetünk majd a kockázatokról. Hogyan látom a kötelezettségeimet? Molterer úrral tegnap találkoztam először, tehát majd le kell ülnünk, és beszélnünk kell, hogy hogyan szervezzük meg magunkat. De a saját szerepemet én úgy látom, hogy mondjuk az ügyvezető igazgató a külügyminiszter, a helyettes ügyvezető igazgató pedig a belügyminiszter. Tehát mindenképpen összehangolásra van szükség az EIB és az tevékenysége között. Tehát megvan a befektetési bizottság, és megvan eh, az irányító bizottság. Tehát az összehangolásuk eh, az első prioritás. A második pedig az, hogy az eh, európai tagállamok nemzeti fejlesztési bankjaival együttműködjünk, és őket is lehető leggyorsabban be kell vonni a munkába. Ez többi kevésbé a második kérdés is megválaszolja hiszen munka közben tanulunk. Köszönöm. Merci, madame. Pour le groupe SND, Eder... Köszönöm szépen, asszonyom. Az SND nevében Kádja Zabál a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Cedova A Költségvetési Szakbizottságban, csak úgy, mint az egész Európai Parlamentben, az egyik legfontosabb aggodalom a következő volt kritizáljuk azt, hogy 8 milliárd eurónyit különítünk el azért, hogy ezt át lehessen csoportosítani az FC javáról. Na most hogyan lehet azt biztosítani, hogy ne csak egy egyszerű átcsoportosításra kerüljön sor, más forrásból, hanem olyan projektokat finanszírozom meg ez a forrás, amelyek soha nem jöttek volna létre ezen támogatások nélkül is. Hogyan lehet biztosítani a szociális kohéziót és egyéb ilyen szociális szempontokat, amelyek révén a különböző projektek megnyerik a finanszírozást. Ugyanis nagyon fontos az, hogy a földrajzi szempontot, a megoszlást is biztosítjuk, de ágazatonként is biztosítjuk, ugyanígy a tagolódást. Vannak kiemelt területek, és a kérdésem tehát az, hogy az ön véleménye szerint hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezt az alapot sikerre visszük, mégpedig úgy, hogy különböző ágazatok lesznek a kedvezményetek. Ugye ott van az energetai hatékonyságnak a kérdése, amelyet kiemelt fontosságúnak tart a parlamentünk. E tekintetben sikerre kell vinni a hatékonyságot az energia területén. Tudom, hogy ezen a területen már dolgozott. Mit fog tehát eredményezni ebben az ágazatban, vagy más ágazatban a finanszírozás? Elnök Elizabeth Fellerája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, one of the... Azt az első kérdésem arra vonatkozna, hogy egy részletesebb megközelítésben kezelje a projekteket, különböző kockázatok vannak a projektekben, az olyan értékpapírok miatt, amelyek az EU-n kívüliek, hogyan fogja kezelni az ilyen jellegű ö, problémákat, amikor ö, nem felel meg a helyzet teljes mértékben a rendeletnek. Ö, ilyenkor küzdeni fog, vagy inkább ö, szélesebben értelmezi a mandátumot. Másfelől tapasztalata Eh, alapvetően a kereti országokhoz, az új tagállamokhoz kötődik, mennyire ismeri az euróövezet tagállamainak helyzetét, illetve azokat a eh, problémákat, amelyek súlyos depresszió, súlyos válságot eh, okoztak nyugaton, délen, hogyan lehet megakadályozni, hogy ne koncentrálódjon túlságosan a beruházás bizonyos országokra az ön tapasztalatai alapján. Végül pedig hadd kérdezzem meg, hogy mit vár, mennyiben lesznek mások ezek a projektek, mint az EBRD-s projektek, amikkel foglalkozott, illetve amit ismert az EBB-nél. Köszönöm az elnök mikrofonja. Mindenek előtt az addicionalitási összetevővel kapcsolatban Nos, két oldalról közelíteném meg a jelenleg ismereteim alapján a kérdést. Mindenek előtt a Nemzeti Fejlesztési Bankokkal jobban együttműködnék, ez nagyon fontos. Aztán ott van az eredményező tábla, és ez nagyon jól mutatja, hogy egy-egy projekt mekkora hozzáadott értéket jelent. Tehát amikor a projekteket értékelem, értékeljük, akkor szigorúan a rendeletre, illetve az eredményező táblára hivatkoznék. Úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabbá tehetjük a folyamatot, hogyha mi az EFSA irányítói az EBB műveleti osztályával sokkal korábban veszük fel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a projekt, amire ők gondoltak, tényleg megfeleljen a rendeletnek, és így finanszírozhassuk. Nos, az EFSA sikere szempontjából eh, az is eh, sorsdöntő, hogy eh, nagyon jó projekteket készítsenek elő. Én tudom, hogy sok ország tett javaslatot projektekre, de az is tisztában vagyok, hogy nagyon sok projekt nincs igazán kidolgozva, illetve nem alkalmazható rájuk az EFSA finanszírozás, úgyhogy nagyon erőteljesen fel kell lépnünk annak érdekében, hogy olyan projektek kerüljenek finanszírozásra, megoldásra, amelyek az európai gazdaság számára hozzáadott értéket jelentenek. Ami a projekteket illeti, és ahogy önök mondják, ahogy ön mondja, asszonyom, ugye külföldi értékpapír tőke is megjelenhet. Úgy gondolom, hogy esetenként kell vizsgálni őket, nem lehet általánosságban megoldást találni erre, amikor konkrét projektre látunk példát, amely vitatható, akkor meg tudjuk válaszolni majd de várhatjuk azt, hogy elutasítsák őket a warehouse alapján. Hát erre nem tudok így általában válaszolni anélkül, hogy ismerném a projekteket. Én a szakismereteim alapján és a rendelet előírásai alapján fogok működni, és a Beruházási Bizottság hozza meg a végső döntést, szorosan együttműködünk majd velük, mindenképpen utána fogunk nézni alaposan, hogy befogadható-e egy projekt. Tisztában vagyok vele, hogy milyen kívások előtt állnak a fejlettebb az európai tagállamok is pillanatnyilag, Őszintén szólva, a válság után a helyzet elég nehéz, és nem lehet visszatérni a rendes kerékvágásba még. Nagyon fontos, hogy a különböző problémákat felszámoljuk, beruházási szakadék például. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Mit tehetek? Az elnök úr nagyon szigorú. Elnézést, azt mondom, az ECR részéről Kate Swinburne következik. Nagyon röviden fogok kérdezni annak érdekében, hogy több idő maradjon, és visszatérésen a megválaszolatlan kérdésekre is. Köszönöm a bevezetőjét, és a mai kérdésem szigorúan ahhoz kötődik, hogy felmérje itt a szakbizottság, hogy mennyire alkalmas erre a szerepre ön. Az EFSZÁJ befektetési döntéseinek a mandátumnak meg kell felelniük. Az EBRD-nél kialakult szakismeretei úgy gondolom, hogy relevánsak, mert tudja nekünk mondani, hogy a beruházási bizottság hogyan fogja tudni betölteni a feladatát, a mandátumát, illetve hogy a nyolc szakértővel, az EBRD-vel, illetve a többi partnerrel megfelelő lesz majd az együttműködés. Köszönöm. Az ECR-től más nem kérje a szót? Akkor az ECR frakció részéről minden elhangzott, azt mondjam önni a szó. Hát a kérdésre a válasz. Igen, kiterjedt tapasztalatot szereztem a projektek vonatkozásában, szakértői tímekben való együttműködés terén pillanatnyilag is elnöklök egy nyugat-balkáni befektetési alapot, és a befektetési bizottságnak is tagja vagyok ott, tehát tisztában vagyok vele, hogy az én funkcióm, hát nyilván az ügyvezető igazgató, az elnöke ennek a bizottságnak, de hát én fogom helyettesíteni, tehát ezt a feladatot is el kell tudnom látni. Ami a projekteket illeti, hát a Beruházási Befektetési Bizottság hozza a döntéseket. Nekem nagyon őszintén, nyíltan el kell mondanom nekik, hogy milyen benyomásaim vannak egy adott projekttel kapcsolatban, és le kell folytatni a vitát azzal kapcsolatban, hogy az eredményező tábla támaszott a feltételek teljesülnek-e. Köszönöm, asszonyom. Az ALDE frakció részéről Döpré úr következik. Elnök úr, nem én fogom kérdezni, hanem a kollégám, illetve megosztjuk a feladatot. Köszönöm szépen a bevezetőt. Két konkrét kérdésem eh, lenne. Az f azért hozták létre, hogy a magántőkét is nyomon kövesse, ugyanakkor közbefektetésekkel foglalkoznak alapvetően, de addicionális magántőkét is be kell vonniuk majd. Második kérdés, Mortler úrtól is megkérdeztük, ugye, hogy közfinanszírozással foglalkoznak, de az EFSAI pénz nagy része nagy kockázatú, működő tőkeberuházásokra kell, hogy elköltődjék. Nem látom ezt az ön életrajzában. A Európai Befektetési Alap és nem az Európai Befektetési Bank által menedzselt befektetésekkel hogyan fog foglalkozni annak érdekében, hogy a hozzáadott érték meglegyen Európa számára, hiszen itt KKV-kről, növekedési tőkéről van szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm önt, nagyon örülök annak, hogy itt van, mert egy ilyenfajta beruházó alap a jövő felé kell, hogy forduljon, és amennyiben a paritás elve is érvényesül, akkor erre már megvan az alap. Ami pedig az emberi tőkét illeti, valószínűleg ez az a terület, ahol a legnehezebb a beruházásokat, a fejlőztéseket végrehajtani, mégpedig akkor is így van ez, amikor a legsürgetőbb ez a kihívás. Nagyon sok országgal szembesülünk, ahol a fiatalok nem tudnak elhelyezkedni. Hogyan tervezi ezt a konkrét kérdést megoldani, tehát az emberi, a humanerő tőkébe való beruházást megoldani? Ön a szó. Köszönöm szépen. Mindenek előtt a kockázati tőket teljes mértékben egyetértek, és el is mondtam, hogy külön erőfeszítésre lesz szükség, hogy a magánszektor tudomásul vegye az EFSZ-t, és hogy lásson benne fantáziát. Teljes mértékben igaza van, hogy nagy igény van a kockázati tőkét igénylő befektetésekre. Tehát itt vannak az innovációs, a technológiai vállalatok. Teljes mértékben eh, bízom a jelen elképzelésekben. Az elmúlt 15 eh, év során eléggé sok kezdeményezés volt, Inofin, Kozma, tehát nagyon sok ilyen kockázati tőkés kezdeményezés volt. És remélem, hogy a meglévő infrastruktúrát használhatjuk. És remélem, hogy a befektetési szakadékot át lehet majd hidalni a kockázati befektetések tekintetében. De mindenképpen az Európai Beruházási Banknak jó, jó, hát a tőkének mindig van tőkebefektetés, mindig kockázatos, de nagyon fontos az, hogy kockázat megosztással lehessen valahogy befektetni a kockázatos tekintetben. Tehát ez bizonyos időbe belekerül majd, de biztos vagyok benne, hogy egy bank képes lesz majd közvetlen tőkebefektetéseket is tenni. teljes mértékben igaza van, hogy az emberi tőkébe is be kell fektetni, tehát az oktatás ügybe. és az eszi keretén belül már keressük azokat a lehetőségeket, ahol ezt megtehetjük. Nem tudom, hogy van-e megfelelő igény. Tehát például itt a csővezeték tekintetében. Tehát mindenképpen koncentrált fáradozásokat kell tennünk. Köszönöm. Allez maintenant. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig a GUE frakciója szó. GUE... Um, I'm gonna keep these questions. Köszönöm. Rövid leszek. Hogyan szeretne azokkal a tagállamokkal bánni, amelyek igazából nem nagyon hajlanak az EFSZ-re, nem hajlandók a társfinanszírozásra, a saját tőkéket kockáztatni, és nyilvánvalóan ez is egy fontos szerepe lesz. És a tagállamok közül néhányan nagyon szegények, és valószínűleg nem fognak részt venni benne. Köszönöm. De Messi úr? korábban azt mondta, hogy esetről esetre vizsgálnak majd meg különféle befektetési projekteket. Tehát volt egy energiabefektetési alap, globális földrajzi kiterjedéssel, és ezt a Európai Beruházási Bank raktározási tervében befoglalták. De elképzelhető, hogy ez az európai adófizetők vállalandó majd. Tehát ebben az esetben, hogyha esetről esetre ítélnek, akkor hogyan viselkedett volna? Madame Sanova. Sanova asszony. Nem, nem vagyok tisztában azzal a projekttel, amelyet említett, de az FC garanciái olyan kockázatokra vonatkoznak, amelyek az Európai Uniós tagállamokon belüli projektekkel foglalkoznak, tehát az FC nem eh, fed le olyan kockázatokat, amelyek nem az EU területén keletkeznek. Tehát ebben a tekintetben, tehát én eh, nem, nem örülnék annak, hogy az Európai Unión kívül is garanciát vállalunk. Tudom, van határokon átnyúló együttműködés, De hogyha megnézzük ezeket a határokon átnyúló projekteket, akkor látnunk kell, hogy mi a hozzáadott érték itt. Tehát számomra most nagyon-nagyon bonyolult megítélni a projektet. Tehát itt az Európai Unión kívül lévő kockázatokat nem, nincs, nincs szándékában a rendeletnek fedezni. Tehát, hogy most igazából milyen, milyen állami bankokra gondolt, hölgyem? Tehát például Írországban nincsen állami bankrendszer. Tehát a KKV-k nem férnek hozzá így hogy mondjuk könnyebb tőkéhez, mikrofinanszírozáshoz, és így tovább. Tehát nagyon más rendszer, mint, mint itt a kontinensen. Ezekben az esetekben úgy gondolom, hogy nagyon világos megoldásunk van, tehát meglévő garanciákat alkalmazunk, mikrohitelezési garanciákat, tehát megpróbálunk likviditást adni a KKV-knak, megpróbálunk így mikrofinanszírozással is finanszírozni. Tehát nem muszáj, hogy legyen egy állami bank azért, hogy a KKV-k tőkéhez jussanak. Más megoldásokat is, magánbankokkal is meg lehet oldani. De nem minden állami bank hatékony, vagy működik jól, hogy az ESZI-ban részt vegyen. Köszönöm. Monsieur Maragall. A zöldek nevében Maragall úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Szenovászony. Hallottuk az imént Molterer urat, aki bizonyos értelemben a folyamatosságot jelenti, az EIB kultúrának a folyamatos továbbvitelét. És folyamatosságot, tehát így módon tudja kockázatobb mentesen biztosítani. Ön pedig az új vonalat hozza tulajdonképpen az EFSI-ben, és ambiciózus célkitűzéseket fogalmazott meg. Remélem, hogy valóban az addicionalitást fogja tudni érvényesíteni, illetve azt, hogy több regionális bank is majd a fejlesztésekben részt vegyen. Cedovászony, milyen fajta biztosítót tud adni azért, hogy ne kerüljön olyan projekt kiválasztása, amelyek nem működőképesek, amelyek veszteségesek, és amelyeknek a számláját aztán az állampolgárokkal kell magukra vállalniuk. A Kastor projektre gondolok itt többek között. Tehát amennyiben olyan projektekről lenne szó, amelyek nincsenek összhangban a 2020-as, a Horizont 2020-as programmal, a nukleáris területen például, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek ne kerüljenek az FCI finanszírozásába, illetve általában véve az ennek hatékonyság területén hogyan lehet ezt biztosítani, hogyan lehet azt biztosítani, hogy elkerüljük azt, hogy az EPSI még tovább fokozza a különböző területi fejlettségi szinteknek a szakadékát. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy az EPSI ne egy újabb pénzügyi eszköz legyen, amely mindössze csak arra szolgál, hogy az EIB forrásokat még hozzáférhetőbbé tegye. Hogyan lehet biztosítani a fent fenntartható fejlődést, az egyensúlyt, kiegyensúlyozott fejlődést a különböző regionál, régiók esetében. Bász Ekoté a szó. Uh, uh, Köszönöm. Két kérdésem lenne, itt az eredményjelző tábláról, néhányszor említette ezt. Tehát akkor lenne hozzá két kérdésem. Először is, hogyha megnézi a mellékletet, szól van benne, hogy uh, az eredményező táblát a befektetési bizottság használja de pillanatnyilag csak különféle pilléreket látunk ott. Tehát hogyan használhatjuk majd ezt, hogy a különféle projektjavaslatokat prioritáljuk? Tehát szeretném tudni, hogy ez alapján hogyan tud prioritásokat kialakítani. Másodszorban látjuk a eredményező táblán, hogy független megítélés van, tehát az európai garanciát függetlenül ítélik meg. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a eredményező tábla átláthatóságát. És mit akar a mi bizottságunknak és az Econ bizottságnak mondani, hogyha rákérdezünk, hogy hogyan használják ezt átlátható módon. És ezt a jelen rendelet pedig explicit kifejezésre juttatja. Canova asszony? Látom, hogy nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy gondoskodom majd róla, hogy minden szabályt megfelelően alkalmazzunk. Nézzék, a rendelet kapcsolatban nincs más választásunk, minden rendelkezést meg kell valósítanunk. Hogyan lehet elkerülni, hogy rossz projekteket válasszunk ki? Véleményem szerint az operatív csapatokkal, műveleti szakemberekkel minél korábban felvegyük a kapcsolatot, és az FSI garancia támogatásnak minden esetben a rendelet szerint kell megvalósulnia. Nos, az eredményező tábla jelzései minden egyes projektnél szerepelni fognak a dosszié borítóján, hogy úgy mondjam, hogy miért választottuk ki a projektet, és milyen alapon terjesztettük be a Beruházási Bizottság elé jóváhagyásra. Mindig igazolni fogjuk, hogy van alap erre a kiválasztásra, megfelelő érveket fogok én is kérni, hogy engem győzzenek meg, illetve hogy győzzék meg a beruházási bizottságot is arról, hogy megfelelő projektről van szó. Ugye az eredményeknél négy pillér van, megfelelő jelzőszámokkal, úgy gondolom, hogy fontos, hogy mi, illetve a parlament is persze véleményt alkossunk arról, hogy melyik pillér milyen súlyjal esik latba. Tehát mihelyt a projekt javaslatok megszületnek, és az adatbázis megvan, akkor bármikor megkereshetnek bennünket, fel is hívhatnak, és nyilván a zajló ügyekről is be fogunk tudni számolni. Fontos, hogy az eredményező tábla a beruházási bizottság ez egy fontos eszköz, ugyanakkor ott van rajta minden információ, ami önöket érdekelheti, és bizonyos kritériumoknál megfelelő súlyozással kell majd élni, addicionalitás, magántőke bevonása, európai szakpolitikai célokhoz való hozzáadott érték, minden ott lesz. Elnök, köszönöm asszonyom, most pedig az FDD frakció részéről Márko Cánni. Igen, Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy ön szerint az EFSA-nak milyen szerepe le. Tudjuk, hogy nagyon sok országban hiányzik a légvédítás, de nagyon nagy igény lenne a finanszírozásra a beruházási szakadékot nagyon megszenvedik a vállalatok. Ön szerint az EFSI miként tudna fellépni annak érdekében, hogy inkább a kínálatot sem, mint a keresetet támogassa, illetve a makro szektorok miként tudnának hatékonyabban fellépni, és hogyan lehetne gyorsabban támogatást nyújtani az EFSA ügyvezető igazgató helyetteseként miként tud fellépni a magán e, e, beruházások e, serkentése érdekében az alapszolgáltatások terén. Ugye a különböző lakossági vétel az oktatásnál például megvalósulhasson. Védi úr, köszönöm elnök úr, és nagyon röviden annak érdekében, hogy fenntartható fejlődést gerjesszünk és munkahelyeket teremtsünk. Nagyon fontos, hogy minél több KKV-t vonjunk be a projektekbe, és ne nagy cégeket. Szeretném megkérdezni, hogy egyetérte ezzel, illetve hogyan lehet arról gondoskodni, hogy minél több KKV hozzáférjen a Juncker alapokhoz, mert politikailag így lehetne jól eladni a e, Juncker e, tervet. A Castor e, beruházásra vonatkozhat az EFSA? Ez egy konkrét kérdésem lenne. Köszönöm. Szanova asszony. In terms of um, SM, uh, in terms of SME, okay. Jó, akkor az első kérdéssel kezdeném. Én nem értek teljesen egyet, hogy a likviditás jelenti a problémát. Sok tanulmány megmutatta, hogy nem a likviditás annyira a probléma, hanem a befektető kockázat vállaló kedve az EBRD-nél is ezt tapasztaltuk. Vannak módok a beruházások ösztönzésére. Az első mód az, hogy a kockázatot megosztjuk azokkal a mondjuk így bankokkal, akik szívesen kölcsönöznek a KKV-knek. Ez, és úgy, hogy ehhez garanciát kapnak. Bizonyos kockázatok, hogy piackockázatok,hoz garanciát lehet nyújtani úgy mások bevonásával, befektetések bevonásával. A KKV-kre vonatkozóan teljesen igaza van, egy jól fejlett gazdaságban a KKV-k adják a legtöbb munkahelyet, és valóban legalábbis az új tagállamokban pontosan az a probléma, a KKV-kkel, hogy nem kapnak elég finanszírozást, mert a bankok túl szigorúak, hogy túl sok kollaterális feltételt teremtenek, illetve drága a finanszírozás, tehát itt kockázat megosztásra lehet szükség, illetve célzott működőtőke beruházásra, mert a KKV-k teremtik a legtöbb munkahelyet az állampolgárok számára. Hát, hogy most a, a gáz tározásba fektetünk-e, úgy gondolom, hogy a rendelet, hogyha feltételek teljesülnek, akkor lehetővé teszi bármilyen projekt finanszírozását, ugye hozzáadott érték, munkahelyteremtés, energiahatékonysághoz való hozzájárulás, stratégiai infrastruktúra létrehozása, ugye ezek a feltételek. Elnök, ENF frakció, Zoltek úr, Monó úr, nincsenek itt akkor ezzel befejeztük, illetve asszonyom két perce van, hogy a záró észrevételeit megtegye, és ezzel zárul az ön meghallgatása. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy önökhöz szóljak ma este, és nagy benyomást tett rám a kérdések minősége, és tényleg várom már a együttműködést a jövőben. Remélem, hogy szorosan együttműködünk majd az Európai Parlamenttel és a többi érintettel. És remélem, hogy büszkék lehetünk majd arra, hogy az FC-ből sikertörténetet tudtunk csinálni. Köszönöm szépen, hogy időt szántak rám. Eléggé késő van már, nem szeretném tovább igénybe venni a türelmüket. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, így tehát akkor eljutottunk a meghallgatásoknak a végére, most felfüggesztjük az idésüket 5 percre, jó, 10 percre. És a jelölteket megkérem arra, csak úgy, mint a megfigyelőket, hogy most hagyják el a termet, természetesen majd vissza fognak térni, mert hogy a szavazás nyilván teszt erejéig. Yeah, yeah. President. Okay. President. Uh, uh, you.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 No. But he does it, he does it secretly. I, I want to keep it secret. Tehát eh, igen, akkor én titkosítom majd a szavazatomat. But, uh, sorry. Sajnálom. Rendben. Értem, hogy uh, nagyon rövid eszmecsere lesz, de csak a tagok. Tehát a nem tagok, ez normális eljárás, nem vehetnek részt az eszmecserén. Tehát csak tagok legyenek jelen, és nagyon röviden, egy percre szólalhatnak fel, és akkor utána szavazunk. Tehát, hogyha titkárság Igen.